kapta, nesőként a kolumbiai béke folyamattal kapcsolatban. Meg is adom a szót alelnök asszonynak, Federico Mogherini asszonynak. Parancsolni a szó. Köszönöm, elnök úr. Fontos időket élünk Kolumbia szempontjából. És hát tudjuk, hogy milyen nehéz időket élünk világszerte. A változás, a pozitív változás jelei mutatkoznak. Nagyon örülök annak, hogy megrendezésre került ez a, eh, az a eh, vita, napirendre tűzték ezt. Remélhetőleg egy fél évszázada folyó eh, konfliktus végére tehetünk majd pontot. 200 ezer ember vesztette az életét, 6 millió embert tűztek el az otthonából, számtalan embert raboltak el, akik tűntek el, vagy szenvedtek, estek erőszak áldozatául. I guess this is not for Colombia, but it could be. Gondolom nem Kolumbiát tapsolják a tribűnről. The first peace negotiations were held more than 30 years ago, and today 30 éve kezdődtek a béketárgyalások, úgy tűnik, hogy ma havonában megvan az esély az áttörésre. Az, hogy végre jó hírek érkeznek, néha vannak jó hírek, mint pár napja Bécsben, Irán kapcsán, nem szabad elszalasztanunk ezt a lehetőséget. Én személy szerint a kolumbiai béke folyamatot már főképviselővé választásom előtt is figyelemmel követtem. Olasz külügyminiszterként jártam Bogotában, és az Európai Unió nevében Juan Manuel Santos barátom erőfeszítéseit támogattam. Bogotával szorosabbra fűztük a kapcsolatokat. A vízummentességi megállapodás például ennek volt köszönhető, illetve az Atalanta művelet. Ivan Gilmore külön megbízott kinevezésével is a béke folyamatot kívántuk segíteni. Nos, elmondhatom, hogy különösen örültem annak, hogy Santos elnök úr támogatásával sikerült ezt elérni. Gunmore úr Észak-Írországban nem kevés tapasztalatot szerzett béketárgyalásokkal, és hát úgy tűnik, hogy az nagyon jól fogadták az ő kinevezését. Most is éppen Bogotában van, Bogotában tárgya, és ha jól tudom, akkor az önök parlamentjének külügyi bizottságával fog találkozni hozni ebben a hónapban, és majd beszélnek arról, hogy hogyan tudja az Európai Unió ezt a békefolyamatot jobban segíteni. Nos, röviden beszámolnék arról, hogy hogy állnak a dolgok. Látjuk, hogy igazi, tavaly decemberben igazi mérföldkő megállapodás született az áldozatokról, ez lehet a kiindulási pontja a megbékélésnek, a kiegyezésnek, és tudjuk, hogy ez az egyetlen kiindulási alap, ami egy fenntartható megállapodáshoz vezethet. Fontos, hogy a konfliktussal kapcsolatban kiderüljön az igazság, és így tudjuk azt biztosítani, hogy ezeket a bünteteket még egyszer megkövethessék el. Így tudunk túllépni a múlt á, sötét árnyán, és tovább mondni a jövőbe. Fontos, hogy begyógyuljanak a sebek, és akik elvesztették a szeretteiket, ők is végre szembenézhessenek ezzel a tragédiával. Talán most fordul először elő, hogy egy békemegállodás közepében pontosan a, az áldozatok kérdését helyezik. Meggyőződésem, hogy a békése megoldható mindez. Tudjuk, hogy ez egy igazi kötéltánc, nagyon vékony igényárunk, és nagyon kevés választja el a sikert a e, kudarctól, de úgy tűnik, hogy sikerült megtalálni ezt az egyensúlyt. A két oldal az emberi jogok védelmét e, vállalta. Ez nagyon fontos, hiszen az emberi jogvédők nagyon gyakran az erőszak áldozatául e, eshetnek. Kolumbia nehéz helyzetből indult, mindannyian tudjuk, de az elmúlt években nagy utat tett meg, bár a biztonsági helyzet több régióban is továbbra is aggasztó, remélhetőleg a két fél majd konszolidálni tudja ezt a helyzetet. A havanói tárgyalások még nem zárultak le. Egy még folyó tárgyalási folyamatról beszélünk. Meg kell a fegyverszünet, a végleges fegyverszünet modalitásairól még állapodni, a harcoló felek megbékésről, hogyan lehet a fizikai biztonságokat garantálni, miután letették a fegyvert, és hogyan lehet érvényt szerezni az eset, a majdani megállapodásnak. Ugyanakkor én biztos benne, hogy lezárulhatnak a tárgyalások, méghozzá gyorsan, Santos úrvállalásai értelmében. Mivel? Most már elérhető közösségbe került a megállapodás, el kell azon is most már gondolkoznunk, hogy mi jön ezután. Hogyan tudjuk majd ezt a békét eh, fenntartani? Nos, a béke megállapodásokat néha betartatni, ezeknek érvényszerezni nehezebb, mint azokat elfogadni. Eh, itt szavak után a tettekre kell helyezni a hangsúlyt, mindkét félnek vállalnia kell, el kell kötelezni magát a béke iránt, nem csak az aláírás, nem csak a ratifikáció fontos, sokkal fontosabbak az ezt követő tettek. Külön megbizottam Gilmore úr és pontosan erre helyezi a hangsúlyt, hogy hogyan tudunk majd különböző eszközökkel segíteni a majdani béke megállapodás végrehajtásában. Ezzel nem ér véget a folyamat, és az Európai Unió szerepeinek sem itt van a vége. Éppen ellenkezőleg szeretnénk, hogyha alapvető változások folynának, zajlanának le Kolumbiában, hiszen ezek a reformok hozhatnak fenntartható békét. A segítenünk kell, fognunk kell kolumbiai barátunk kezét, végig kell kísérnünk őket az úton, amikor aláírásra kerül, amikor a béke megállapodást aláírják, és utána is tovább együtt kell tovább mennünk ezen az úton. Nyilván Mimica kollégám és jó magam együtt hoztuk létre azt az európai alapot, amely az unió forrásait a tagállami önkéntes befizetésekkel kiegészülve erre a célra fordítja majd. Ennek az alapnak a működésével kapcsolatos szabályokat most véglegesítjük, egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a tagállamok is. Ennek az alapnak a béke megállapodás aláírása teljesen működőképesnek kell lennie. Nyilván Kolumbián is hozzájárul majd ehhez, más donorok pénzével is kiegészül ez az alap. Nem csak jó szándékú ígéretekről van itt szó, hanem folyamatos politikai támogatásról eh, eh, szól ez az ígéret annak érdekében, hogy valóban hosszú távú, fenntartható, működőképes béke megállapotos legyen. Az aláírást követő évtizedekben kell gondolkodni. A politikai támogatás a nemzetközi partnerekkel való együttműködést jelenti. Az Európai Unió úgy érzem, hogy kulcsfontosságú szerepet játszhat a kolumbiai béke folyamatban, és ennek sikerének egyik kulcsa mi kezünkben van. Ez Latin Amerika számára nagyon fontos, óriási lehetőség, végre a megbékélés útjára lépett Kolumbia. Ezt a változást ösztönözni kell, a pozitív változásra, ha lehetőség van, akkor az Európai Uniónak Különösen fontos, fogott érdeke, hogy vezető szerepet játszan ebben a folyamatban, Kolumbiában is, de nem csak itt. Remélem, hogy az önök támogatására is számíthatok mindebben, hiszen ahogy megpróbáljuk a közvetlen közelünkben zajló válságokra megtalálni a megoldást, nem szabad mindeközben elfelejtenünk a, a tőlünk távolabbi konfliktusok problematikáját, sem olyan fél a folyó konfliktusokét, mint például a kolumbiai, akkor is, hogyha ez távolinak tűnik, a világ stabilitását, biztonságát ez befolyásolja, és nyilván éppen ezért az Európai Uniónak az óriási távolság ellenére jól felfogott, saját jól felfogott érdeke, hogy segítse ezeket a pozitív változásokat politikai és pénzügyi eszközökkel. Grazie, vicepresidente. Adesso... Köszönöm szépen. Mogherini asszony beszédét most a pártok nevében felszólalók következnek. Először az EPP nevében Grandes Pascal úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, külügyi főképviselő asszony Mogherini. Mogherini asszony er, egy sor részletet felsorolt, nagyon mérehatóan, átfogóan vázolta fel a helyzetet, szolidárisan szólt, történelmi helyzet alakult ki, és nem csak a értékítélet szavával kell szólnunk, hanem valóban ki kell mondanunk, hogy Kolumbia kiérdemelte azt a támogatást, amit az Európai Parlament nyújtani fog neki. A mások is próbálták már a párbeszédet létrehozni és megoldásokat találni. Santos elnök, Betankur, Uribe, aki most az ellenzék tagja, korábban szintén próbálkozott ezzel, de most Látjuk, hogy egy megfelelő kombináció alakult ki a béke folyamat elindítására, és ez Kolumbia számára nagy jelentőségű folyamat lesz. A parlament nek sikerült egységbe állítani az állásfoglalás indítvány mögött a hét legnagyobb politikai frakciót, és így remélhetőleg nagy többséggel fogjuk támogatni az állásfoglalást, amely a szerintünk megfelelő értékeket támogatja majd. Úgy gondolom, hogy a kolumbiaiak jelenlegi hozzáállása valóban megérdemli a támogatásunkat. Figyelemmel kísértük a folyamatot, ezután is ezt fogjuk tenni, és biztosítani fogjuk azt, hogy a büntetlenség ne érvényesülhessen, és hogy Kolumbia mindenképpen folytatni tudja a békefolyamatot. Elnök, kérem tartsa be mindenki a felszólás idő, időhatárokat. Közvetkező felszólaló a Regén a Tondo. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Mogherini asszony szavait is. Először is hadd mondjam el, tudjuk, hogy az emberiség történelmében többször is bebizonyosodott, hogy egy háborút befejezni sokkal nehezebb, mint elkezdeni azt. Tudjuk azt is, hogy az erőszaknak való végetvetés, illetve az felkelő csoportokkal való béke megkötése sokkal nehezebb, mint az ellenük folytatott harc. Ahogy ön is mondta, Kolumbia két legnagyobb eredménye, az, hogy vetett a harcoknak és a béke folyamatot, a béketárgyalásokat elkezdte valóban történelmi mérföldkönnek tartandó, tragikus, több mint 50 évig tartó folyamat volt. Ez nem csak Kolumbiában, hanem Közép- és Dél-Amerika több más országában is folytak ezek a harcok, és ő, ő, több politikai csoport gondolta úgy, hogy az erőszak jogos, jog, feljogosítja, feljogosítja őket az erőszakra a politikai célkitűzésük. De most végre véget lehet vetni mindennek, hiszen sem az erőszakot, sem a gyilkosságokat nem indokolhatja meg semmi. Úgy gondolom, hogy Kolumbia támogatása megalapozott, és a, ezzel kapcsolatban kialakított álláspontunk helyes és nagyon jó időpontban is érkezik. Úgy gondolom, hogy most végre lehetőség nyílik a béke megteremtésére az elkövetkezendő néhány hónapon belül. Ha megnézzük, hogy mi történik Kolumbiában, azt mondhatjuk, az Európai Parlament pontosan azért támogathatja ezt a helyzetet, mert megérdemlik, és egységesen, egyhangulag e, úgy döntött az Európai Parlament, hogy támogatja. Nem tökéletes ez a béke, többen ellene vannak, de akkor is jó, és ahogy Gandhi mondta, nincs a békéhez vezető ösvény, mert maga a béke az az ösvény, amin haladnunk kell. Rengeteg problémát meg fog oldani ez a béke megállapodás. Nagyon örülünk annak, hogy Gilmore úrat nevezték ki külön megbízottnak. Köszönöm szépen, Mogherini asszony! Most nem ezt Máker úrnak adom meg a szót egy percre az ICR, ECR képviseletében. Naar de toekomst kijken, collega's. Köszönöm. Optimizmussal kell kitekintenünk a világra, de ennyi konfliktus mellett ez nem könnyű. A béke folyamat a jövő záloga, és már érződik a siker szaga. A március 23-án aláírandó megállapodás e, ígéretes, van bizonyos bizonytalanság az átmeneti igazságszolgáltatással, illetve jóvátétellel kapcsolatban. És a kolumbiai béke folyamatnak nem szabad annál a pontnál megállnia. A erőszak fejezeteit is le kell zárnunk. Integrációs programokat, leszerelési programokat kell végigvinni. Vannak olyan miliciák, amelyek harcban állnak még, kormányerőkkel, a lázadókkal, ez, ezzel ellen is fel kell lépnünk. Bilbao Barandika asszony következik másfél perc az ALDE nevében. Köszönöm, elnök úr a döntés súlyának megértetéséhez először is gratulálok minden érdekelt félnek, mert Innentől kezdve elkezdődhet a jóvátétel adása az áldozatoknak, illetve annak biztosítása, hogy ez soha meg ne ismétlődhessen. A kolumbiai társadalom nagyon is tudja, hogy mi a háború ára, mi az erőszak ára, és e, ezt nem hajlandók a továbbiakban megfizetni. E, békét érdemelnek, és ehhez megérdemlik a támogatásunkat is amellett, hogy elismeréssel adózunk, vagy azon túl, hogy elismeréssel adózunk a munkájának, arra bátorítjuk Mogherini asszonyt, hogy folytassa, akár csak a külügyi szolgálat, nekünk igazolnunk kell azt, hogy az Európai Parlament kiáll az ügy mellett, elutasítjuk, elítéljük az erőszakot, a politikai célú erőszakot különösen, és azt szeretnénk, hogyha nem élveznének büntetlenséget az elkövetők. Aktív szolidaritásra van szükség az áldozatokkal, van társadalmi, gazdasági kötelezettségvállalás, támogatnunk kell a polgárokat, az intézményeket, akiknek újra kell kialakítaniuk az életüket, és eh, véget kell vetnünk a kolumbiaiak kettős eh, áldozati szerepének, mert eh, egyrészt véráldozatot fizetnek, másrészt pedig elszigetelődnek. Elveszítik a reményt. Ez a, a remény most átalakítja ezt a konfliktust egy lehetőségé. A GUE nevében Kószó Permúj képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. A GUE részéről mi szeretnénk eh, megfelelni azoknak a várakozásoknak, amelyeket eh, a 2012-ben indított eh, békefolyamat kiváltott. Szörnyű konfliktusról van szó, 70 ezeren tűntek el, 220 ezer az áldozatok száma, nagyon sok embert megöltek az aknák, 6 millióan kényszerültek elhagyni az otthonukat Kolumbiában. Iszonyatos árat fizetett ez az ország, és ezt most már elismeri a FARC milícia is, lázadók is, illetve a kormány is. A politikai kérdések megoldása, a drog problémák megoldása, azok a feladatok, amelyeket kétoldalú szinten lehet kezelni, így léphetünk előre az igazság, a megbékélés útján, és így biztosíthatjuk azt, hogy ez soha ne ismétlődhessen meg. Le kell szerelni a félkatonai szervezeteket, a szélsőséges szervezeteket, és vissza kell állítanunk jogaikba azokat, akiket kisemmiztek, vissza kell adni azokat a földeket, amelyeket elvettek. Polit- Kolumbiának képesnek kell lenni megvédeni a polgárait, nekünk pedig garantálnunk kell az UNHCR jelenlétét és munkáját. Kolumbiában, valamint nemzetközi megfigyelői szolgálatra is szükség van. Sebastian úr következik a zöldek részéről. Köszönöm, elnök úr, köszönöm Mogherini asszonynak is, hogy itt van, és ilyen gyakran eljön hozzánk és meghallgat bennünket. Van azonban okunk az örömre, örülhetünk annak a konszenzusnak, itt sikerült elérnünk, és egy nagy lépést tettünk a béke folyamat útján. Mindenfél tett erőfeszítéseket, pozitív erőfeszítéseket. Az Európai Parlament is részt vesz mindenben, ami azt jelenti, hogy nem csak a kereskedelemmel és a szokásos dolgokkal foglalkozunk, hanem nagyon érdekel bennünket a, eh, érdekelnek bennünket az emberi jogok, nem csak Európában, hanem Európán túl is. Emellett eh, Tudjuk azt is, hogy eh, a konfliktus után egy pénzalapot kell létrehozni, amely a következményeket, eh, eh, következmények kezelésében segít, és ahogy itt a kollégák is rámutattak, a félkatonai szervezetek, bűnbandák, ezeket, ezeket szét kell kergetni, mert nagyon súlyos problémákat, szem, nagy szenvedést okoznak, részt vesznek a bűnözésben, illetve a drogkereskedelemben is. Egy globális béke folyamatra van szükség. Örülünk annak, hogy a FARC elindult azon az úton, amely a békéhez vezet, nekünk pedig ezt támogatnunk kell. Köszönöm, Korau úr, következik az EFDD frakció részéről egy percben. Köszönöm, elnök úr. Jó napot kívánok. Főképviselő asszony, azt gondolom, hogy osztani tudjuk azokat az érzelmeket, amelyek az állásfogás tervezetben is szerepelnek. Valóban egy történelmi pillanatról van szó, és Kolumbiában egy új korszak kezdődhet. Egy olyan új korszak, ahol azért oda kell figyelnünk a dolgokra, és majd meglátjuk, hogy mi történik a jövőben. Fontos, hogy a béke megállapodás jó megállapodás legyen, ezen túl azonban oda kell figyelni az áldozatoknak nyújtott jóvátételre, honnan fog származni ez a pénz, illetve vannak még megoldatlan kérdések is, amelyek nem szerepelnek az állásfoglalásban azért, mert mi egy pozitív erős üzenetet akarunk küldeni, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy az ördög itt is a részletekben lesz, tehát üdvözöljük ezt a történelmi új fejezet nyitást, de tudatában kell, hogy legyünk, hogy sok munka vár még ránk. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Kolumbia történelmi mérföldkőhöz érkezett. Évtizedek óta folynak a tárgyalások, most először úgy tűnik, hogy március 23-án valóban pontot tehetünk ennek a végére. Fél évszázadnyi konfliktust, amely százrek életét követelte és milliókat üzette az otthonukból. Rengeteg forog itt kockán, óriási a tét. Mogherini asszony is rámutat a multilaterális kereskedelmi megállapodás fontosságára, amely úgy tűnik, hogy meghozza a tőle várt gyümölcsöt. Kolumbia a régióban Európa második számú kereskedelmi partnere. Az Európai Parlamentnek is fontos szerepet eh, is, is fontos szerep jutott a vízum eh, mentességi megállapodás megkötésében, mert mi is úgy éreztük, hogy EU és Kolumbia között még szorosabbra kell fűzni a szálakat, a kapcsolatokat. Úgy érzem, hogy a béke folyamat előmozdításában az Európai Unió valóban kulcsfontosságú szerepet játszott, és játszik például az említett alapfelállításával. Történelmi pillanat, hangsúlyozom még egyszer, úgy tűnik, hogy az erőszak sű, az, az erőszak évei után a, a, a sötét homályból végre kiléphet ez az ország, és talán véget vethetünk az erőszak ciklusainak is. Köszönjük, Howitt úr, kap szót másfél percben. Elnök úr, személyesen tudtam Havannában megfigyelni a béketárgyalásokat, hozzájárulva szerint tapasztalatommal talán a sikerhez. Amióta parlamenti képviselő vagyok, folyamatosan figyelemmel követem ezt a kérdést. Remélem, hogy sikerrel lezárulhatnak eh, a béketárgyalások 14 éves lány vesztette az életét, két tüntetőt is megöltek, a kormányzat továbbra is e, légitámadásokat intéz a fark ellen, amely egyoldalú fegyverszünetet hirdetett. Úgy tűnik, hogy van még bőven tennivalónk. Ugyanakkor az áldozatokról szóló megállapodás mindkét fél részéről óriási engedmény, azt hiszem, hogy tényleg ezt hozta elérhető közelségben a megállapodást mindkét féle felelősségét elismeri ez a konfliktusban. Közös a felelősségük a múlt tetteiért, közös a felelősségük a jövő sikeréért. A háborús bűnök tekintetében pedig a Nemzetközi Bíróság hatáskörét szabták meg, ugyanakkor a visszamenőleges igazság szolgáltatása nélkül nem lehet új alapokra helyezni Kolumbia jövőjét. A béke folyamat a során az észak-ír modellt kell követni, függetlenül felügyelt béke megállapodás végrehajtásra van szükség, olyan biztonsági garanciákkal, amely értelmében például a demokratikus ellenzék szabadon működhet. Az Unión Patriotica vérontása nem szabad, hogy megismétlődjön, igazságot Kolumbiának, azt hiszem eljött a béke ideje ebben az országban. Köszönjük Hovittúr, Stír úr másfél percben parancsoljon. Köszönöm. 50 éve folyik ez a fegyveres konfliktus, amely valóban tönkretette az országot. százezrek életét követelte. A béke megállapodás, eh, a, meg megbékélés úgy tűnik, hogy most lehetővé vált. Történelmi fontosságú lett ez a megállapodás már akkor, hogyha sikerrel érvényt tudnak neki szerezni. Az Európai Parlament csak örülni tud a szeptemberi megállapodásnak, természetesen üdvözöljük ezt, és szeretnénk támogatásunkat nyújtani a végső megállapodáshoz is, amely március 23-ára várható Mogherini asszony számíthat tehát ebben a támogatásunkra. Mogherini asszony Gilmore urat nevezte ki külön megbízottnak Kolumbia ügyében, Szerintem bölcsen döntött Mogherini asszony, és egy alap létrehozásával kívánunk segíteni Kolumbiának a konfliktus utáni időszakban, a helyreállításban, a béke folyamatban. Tudom, hogy ön és Mimica biztos úr fáradhatatlanul dolgoznak ezen az ügyen. Horvát vagyok, horvát képviselőként ülök itt ebben a házban. Mi azt hiszem, hogy tudunk ezt s mást eh, a nemzetközi legfelügyelt megbékélésről és folyamatról, úgyhogy talán mi is hozzájárulhatunk ehhez. Köszönjük, Zorinho úr eh, kap szót. Parancsolj, Carlos. Elnök úr, Mogherini asszony, gratulálok önnek a, ebben a ügyben végzett munkájához. Tudjuk, hogy a kolumbiai békefolyamat nagyon törékeny, nehéz folyamat, és kötelességünk minden lehető eszközzel támogatni az eredmény megszületését. A béke folyamat az áldozatokra koncentrál, ami úttörő megközelítésnek mondható. Az a megállapodás, amelyet decemberben írtak alá, az az egész békefolyamat alap pillére. Az Európai Unió nagyon fontos hozzájárulást tett a békefolyamat elindításához. De még nem elegendő, amit eddig tettünk, át kell gondolnunk a Kolumbiával, illetve Peruval kötött megállapodás gazdasági vonatkozásait is. Együtt kell működnünk velük annak érdekében, hogy visszatérhessenek a békéhez, a demokráciához, az emberi jogok tiszteletben tartásához és a mindennapi élet békés életviteléhez. Tehát ez az a hármas perspektíva, amit most figyelembe kell vennünk. A, az áldozatok, a civil társadalom központba helyezése, az EU és a kolumbiai közötti együttműködés megítélése, amely a békét és az emberi jogok tiszteletét is elő fogja mozdítani. Végül pedig ez a, az állásfoglalás támogatja azt a kompromisszumos szellemet, amelyet mind a két fél tanúsított, és támogatja az erőszak beszüntetését, valamint bíz, bíz a kolumbiai társadalomban. Az Európai Unió nak biztosítania kell azt, hogy Kolumbia továbbra is konstruktívan fogja folytatni ezt a béketárgyalást. Zorinyó úr kékkártyás kérdést szeretnének, szeretne Árnett úr föltenni önnek megfogadja, akkor tessék Árnott úr, önné a szó. Ez olyan e, időben élünk, ahol állandóan láthatjuk a híradóban a különböző globális konfliktusokat. E, egyetérte velem abban, hogy e, Eh, az, hogy Kolumbia felhagy a háborúskodással, sajnálatos módon nem jelenik meg a médiában, és jobb lenne elismerni eh, azokat az eredményeket, amelyeket eh, akkor érünk el, miután a sajtó figyelme már elfordul. Köszönöm. Zurényó úré, a válaszadás joga. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kérdést is. Valóban minden nap új kihívások jelennek meg előttünk, de ahányszor csak egy kihívást megfelelőképpen megragadunk, minőségi munkát végezve, mindig új remény születik, és mindig lehetőség van ahol, arra, hogy a következő kihívásokhoz tudjunk fordulni. Kelámúré a szó egy percre. A kolumbiai konfliktus majdnem fél évszázadig tart már, majdnem egy negyed millióan haltak meg, és 6 millióan kellett, hogy elmeneküljenek otthonukból. Tavaly decemberben Havannában megszületett a megállapodás, és Mogherini asszonynak igaza van abban, hogy ez egy mérföldkő jelentőségű megállapodás. Biztató dolog, hogy a földreform a FARC tagjainak a politikába való bevonása, a kábítószerügy és egyéb kérdésekben is megállapodás született, de nagyon is igazságos az, hogy a megállapodás központjában mégiscsak az áldozatok fognak állni ilyen hosszú konfliktus út után. Az a kérdés, hogy hogy lehet begyógyítani a sebeket. A megállapodás egy belső rendszert képzel el, igazságteremtő rendszer, de legelső sorban egy működő képes átfogó megállapodásra van szükség márciusra, amely tartós, tartós tűztünetet állít el fel, és a feleket a fegyverletételre szólítja fel. Militáns ideológia nyomán harcoltak a felkelők, a paramilitáris csoportok alásták a demokráciát. Mindezek között, a fejlemények között ugyanakkor Ferenc pápa szavaira is emlékeznünk kell, aki azt mondta, hogy nem engedhetjük meg, hogy még egyszer ez előforduljon, és azt hiszem, hogy erről sem szabad elfeledkeznünk. Köszönöm szépen. Diaz de Méra képviselő kapja meg a szót. Köszönöm, szeretnék Santos elnöknek gratulálni. Santos elnök nagyon bátran járt el, és komoly felelősséget, kockázatot vállalt, amikor szeptember 23-án aláírta a megállapodást. Egy békéltető testület felállítására van szükség, egy részvételi folyamatra, illetve az illegális drogok elleni fellépésre. Ugyanakkor a büntetlenség, az áldozatok jóvátétele, az elrabolt földek ügye eh, szintén olyan témák, amelyekhez további kötezett, kötelezettségvállalásokra lesz eh, szükség. Remélem, hogy a végleges megállapodás létrejön már, eh, március 23-án, és visszanyeri az ország a bizalmát és az erejét. Mi bízunk Kolumbiában, és ezt már sokszor kifejtettük. Van Imen Gilmore személyében egy külön megbízottunk, és ez, valamint a vízummentességi megállapodás is kifejezik azt a bizalmat, amiről épp az imént szóltam. Van azonban eh, itt ebben a konfliktus utáni időszakban még egy másik eh, kihívás Kolumbia előtt, eh, újra kell építeniük a békét, és ehhez európai támogatásra van szükség, tehát egy speciális pénzalapot kell létrehozni, emellett egyéb intézkedéseket is eh, tenni kell, eh, el kell kezdeni tárgyalni az ELN-nel, illetve a fél katonai szervezetekkel, amelyek zavarják a békés életet Kolumbiában. Péterle úr következik egy perc. Köszönöm, elnök úr. Én eh, üdvözlöm a kolumbiai béke folyamat eredményét, amely az egyetlen módja annak, hogy évtizedes ellenségeskedés után újra béke legyen, aminek egyébként nincs alternatívája. Ez az együttélés új minőségét hozza el, és végre megvalósíthatja eh, eh, azt a Kolumbia, amire képes. Eh, üdvözlöm a sikerét azoknak, akik részt vettek ebben a folyamatnak, folyamatban, és Ferenc pápának is hálámat szeretném kifejezni, valamint a folyamat egyéb vezetőinek, akik támogatták ezt a politikai folyamatot. Márciusban új fejezet nyílik a Kolumbia, Kolumbia történetében. Köszönöm, Venta úr is egy percet kap. Köszönöm, elnök úr. A béke ügyeit tárgyaló bíróság felállítása, illetve a megállapodás a FARC és a kolumbiai kormány képviselői között eh, fontos előrelépésnek minősíthető 50 éve Eh, zajlik ez a konfliktus, nagyon sok eh, halálos áldozattal eh, járt, kényszertoborzás, gyermekkatonák, kínzások mindennaposak voltak ebben az országban. Ezért is üdvözölhetjük azt a havannai decemberi megállapodást, amelynek révén felállhat ez a speciális békebíróság amikor majd márciusban a végleges megállapodást aláírják, akkor örülhetünk igazán a konfliktus lezárása után eh, Kolumbiát és annak is a legszegényebb tartományait eh, támogatnunk eh, kell, az otthoni hatóságokat is, az ottani hatóságokat is, ezen a területen egyelőre nem sok szerepe van a központi kormánynak. Seinfeld kolléga egy percben. Köszönöm szépen elnök úr a lehetőséget. Kolumbia sajátos módon egy iskola példája annak, hogy az erőszak hogyan ronthatja egy ország helyzetét a végletekig. 45 éve húzódik már ez a konfliktus, negyedmillió ember vesztette életét, és sok millió ember kényszerült elmenekülni a saját otthonából. Szomorú lecke ez mindannyiunk számára. Az erőszakkal nem lehet változtatni a dolgokon. A saját népe és saját emberei ellen fordulhat valaki erőszakkal, nos ezt hinni óriási tévedés. Örüljünk annak, hogy az Európai Unió, Amerika, sőt maga Kuba is hozzájárult ahhoz, hogy eh, elérhető közösségbe került a béke, és nagyon remélem, hogy ez valóban nem csak remény lesz, hanem meg is valósul. Köszönjük! A spontán hozzászólások következnek, elsőként Feria képviselő egy percben. Köszönöm, elnök úr. Főképviselő asszony, elnök úr, kedves kollégák! 2016 Kolumbia történelmében meghatározó év lesz. Közel negyedmillió ember élete kellett ahhoz, hogy idáig eljussunk sajnálatos módon, e, úgy tűnik enélkül nem ment. Most, hogy elérkeztünk erre a pontra, a Santos kormányt minden erőnkkel segíteni kell e, abban, hogy valódi megállapodás szülessen, stabilizálódjon a gazdaság, és a gerillákat valahogy újraintegráljuk a társadalomba. Ehhez egy nemzeti megbékélésre van szükség, ahogy azt Mogherini asszony is hangsúlyozta. Zárásképpen elnök után még abbéli reményemnek hadd adjak hangot, hogy Venezuelával hasonló, Venezuelához hasonló módon Kolumbiában is sikerrel járt ez a folyamat. Váriszti képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Az én frakcióm vagy én nem készítenék ilyen szöveget, de nagyon örülök neki, hogy egy olyan közös állásfoglalás született, amely támogatja a kolumbiai béke folyamatot. Meg kell, hogy elégedjünk azzal a <clears throat> azzal, hogy békefolyamat folyamat indult meg, és a, az egész kolumbiai népnek gratulálnunk kell, értékelnünk a fark résztvételét, és nagyon is biztatnunk kell a kolumbiaiakat arra, hogy folytassák a párbeszédet. Nem csak Kolumbia számára, hanem az öt körülvevő területek és régió számára is nagyon fontos a béke szempontjából ez a megállapodás. Szeretném aláhúzni, hogy a spanyol állam támogatja ezt a béke folyamatot, de meglepő módon nem próbál Baszkföldön a békére törekedni. Remélem, hogy ez majd meg is fog valósulni. Váriszti úr, egy kérdést szeretnének föltenni önnek. Legándis Pászkvál képviselő egy kékkártyás kérdéssel fordulna önhöz. Elfogadja ezt? Igen. Köszönöm szépen. Varisti úr, hogy merészel párhuzamot vonni egy olyan ország között egy részről, amely elismerte a hibáit, másrésztről pedig olyan terrorista csoport között, amely terrorista tevékenységet végzett. Hogy mer párhuzamot vonni a két dolog között? a kérdést. Természetesen mindenféle fajta politikai konfliktus és minden ö, ö, e, megoldás párbeszéd és tárgyalás eredményeképpen ö, oldható csak meg. Én látjuk, hogy Európában például Írországban is volt béke folyamat, és ö, Írországnak is szüksége van intézményes támogatásra, illetve a kormány támogatására. Hát így szokták megoldani a politikai problémákat. Elnök Urtasszun úr szó egy percre. Köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani, mennyire fontos az Európai Uniónak, hogy a béke folyamat támogatásáról biztosítsa és teljesen világos üzenetelás Kolumbiát. Köszönöm szépen Mogherini asszonynak, hogy ezt meg is teszi. Én csak annyit szeretnék erre ehhez hozzátenni, hogy most nem ülhetünk a babérjainkon, hiszen még nincsen kész a megállapodás, még nagyon sok dolgunk van. A föld kérdése, az őshonos, őslakosok kérdése, a nők kérdés és egyéb olyan témák, amelyek még megoldásra szorulnak, amelyeket még meg kell tárgyalni. És ott van természetesen a félkatonai szó, csoportok kérdése. Ha az ő problémáikat nem tudjuk megoldani, akkor nem tudunk fenntartható békét teremteni. Ugyanakkor az emberi jog védelmében harcoló barátainkat is támogatnunk kell. Az Európai Unió támogatása nagyon fontos a számokra is. Köszönöm szépen az eddig elvégzett munkát. Remélem, hogy jó megoldás születik majd erre a kérdésre. Köszönöm szépen. <clears throat> Márgál úré a szó egy percre. Végre oszlanak a felhők Kolumbia egén. Nem tökéletes ez a béke folyamat, de a múlt katasztrófáival talán végre le tudunk számolni, és ez már magában nagy sikernek mondható. Viszont a szólásszabadság kérdése még megoldásra vár, és a milíciák felelősségét is meg kell tenni, te, te, tekintenünk, hiszen emberiség elleni bűncselekményeket követtek el az áldozatok ellen. A politikai felelősség kérdése is fontos, hiszen a háborús bűncselekményeket valakik finanszírozták is. A legsúlyosabb bűncselekményekkel kapcsolatban nem adható amnestia. Azon kívül a kábítószer csempészet ellen is fel kell vennünk a harcot, támogatnunk kell azokat a gazdálkodókat, akik inkább áldozatai, mint résztvevői ennek a folyamatnak. A jogállamiság vissza kell, hogy térjen Kolumbiába, minden állampolgár jogai tiszteletben kell tartani, és a fiatalok számára reményt kell adnunk Kolumbiában. Reméljük, hogy az újonnan születettek már nem fogják tudni, hogy mi az a háború. Köszönöm. Máriász úré a szó egy percre. Köszönöm szépen. A béke folyamat végső fázisába jutottunk a kolumbiai kormány és a FARC gerillák közötti folyamatban, és a az áldozatoknak juttatott jóvátételről már született megállapodás. Azon kívül történtek intézkedések a leszerelés irányába. Ezek gyakorlatilag 2013 óta folyamatban vannak. Több mint 220 ezer áldozata volt ennek a konfliktusnak az ellenzék tagjai, a szakszervezetek tagjai egyaránt áldozatául estek ennek a konfliktusnak, ezért nagyon fontos az áldozatoknak nyújtott lóváltétel, illetve a kábítószercsempészet megállítása. Fontos, hogy véget érjen, lezáruljon ez a folyamat, és hogy legyenek vizsgálatok azoknak az embereknek az ügyében is, akik eltűntek. Az Európai Bizottság illetve szükség olyan bizottságot is felállítani, amely a polgárháború teljes folyamatát megvizsgálja, és a miliciákkal is végret vet. Köszönöm. Köszönöm, Mogherini asszony. Tiszteletben tartjuk azt a munkát, amit végeznek. Több mint 200 ezer halottja van ennek a konfliktusnak. Ezeknek 80%-a civil, Ezeket a tényeket el akarták titkolni, elfedni, és óriási közöny jellemezte ezt a konfliktust. Az áldozatok most természetesen igazságszolgáltatást szeretnének kapni. A kolumbiai társadalomban élő áldozatok azt akarják, hogy a felelősséget kimondják, és ne legyen büntetlenség. A civil társadalom nem lett meghívva a tárgyalóasztalhoz, ugyanakkor 90% eh, körüli a büntetlenség, eh, akár 98%-ot is eléri. Tehát ezt eh, nekünk mindenképpen el kellene kerülnünk, amikor az igazságszolgáltatás megtörténik és nem szabad, hogy büntetlenség legyen Kolumbiában vagy máshol, ahol megsértik az emberi jogokat, például Spanyolországra is gondolok. Köszönöm, ezzel vége a vitának. Mogherini asszonynak adom meg a szót, hogy összefoglalja az elhangzottakat, illetve reagáljon azokra. Köszönöm. Nem tartunk még ott nagyon bátorító lépések, történelmi lépések történtek decemberben, meg oldottuk az egyik legsúlyosabb kérdését a tárgyalásoknak, <clears throat> mégpedig bátorító fejlemény ez, de még nem tartunk ott, még nincs lefutva ez a verseny. Nem csak a végrehajtást eh, fogjuk majd figyelemmel kísérni, ami hónapok, évek munkája lesz, kísérni akarjuk a tárgyalásokat azok végéig, eh, támogatni a tárgyalásokat, és eh, támogatni Santos elnöknek a bátor vezető szerepét, és támogatni akarjuk az egész országot ebben a folyamatban. A különböző régiókat is. E, éppen ezért üdvözlöm azt, azokat a e, megjegyzéseket, amelyek, e, amelyek azért hangzottak el, hogy tényleg ezek támogatás lejusson az ott élő emberekhez. Támogatjuk az emberi jogi jogvédők munkáját, és az egész országot akarjuk bátorítani és támogatni. Amit vízum ügyben tettünk, a vízummentességük megítélése, az nem csak azt mutatta, hogy az Európai Unió támogatni akarja ezt a folyamatot, annak végrehajtását, hanem mindez egy, egy tágabb kontextusban értelmezendő, ez a tágabb kontextus pedig a nagyszerű kapcsolataink ezzel az országgal, ami pedig egy még nagyobb összefüggésben vizsgálandó az Európai Unió és Latin Amerika kapcsolatának koordináta rendszerében, különös tekintettel egyes országokra az elmúlt évben komoly előrelépések történtek ezen a területen is. Santos elnökkel négyszer vagy ötször találkoztam tavaly, decemberben itt járt Brüsszelbe, illetve Brüsszelbe járt, és ő is tanúja volt a vízummentességi megállapodás aláírásának, de bárhol is találkozunk, a, futunk össze a világban, az ENSZ közgyűlésén vagy máshol, mindig leülünk, én meghallgatom, amit ő mond, megkérdezem, hogy hogyan tudjuk támogatni jobban ezt a folyamatot. A külön megbízott megbízása is egy ilyen ötlet volt. A külön megbízott munkája egy pozitív jel, egy pozitív élmény, tapasztalat volt, hiszen Ivannak komoly tapasztalatai vannak a béketárgyalások területén Észak-Írországban, és tudja, hogy egy megállapodás végrehajtása és nyomon követése még nehezebb, mint magának a megállapodásnak az elérése. Önök felvetették azt is, hogy gondolkozzunk el azon, hogy mi lehet az Európai Unió szerepe a világban. A mi hozzájárulásunk nagyon értékes lehet távoli területeken is. Nyilvánvaló, hogy leginkább a saját régiónkra, saját közvetlen környezetünkre figyelünk oda, ugyanakkor az északi dimenzióra is oda kell figyelnünk. Lehet, hogy az észak lesz majd az az új meghódítandó határ. Szeretnénk elérni, hogyha a régiónk biztonságosabb lenne, nagy hozzáadott értéket tudunk képviselni máshol is a világban, Latin Amerikában, Afrikában, Ázsiában. Nem mindenhol, de azokon a területeken, ahol a politika, a kultúra, eh, a kapcsolatok léteznek, megvannak, és a mi pozíciónk ebből kifolyólag speciális, értékes. Ez is egy olyan helyzet, ez lehet az Európai Unió globális szerepe, ez a mi e, erőnk, így tudunk hozzájárulni a békéhez a világban. E, néha az ember kicsit naívnak érzi magát, amikor erről beszél, de hát végül is erről van szó, ezek az érdekeink, és ez a legfontosabb, hogy a békét előmozdítsuk a világban. Ez az Európai Uniónak a szerepe. Emellett az Európai Unió megpróbálja kialakítani azokat a modelleket, amelyek felhasználhatók a konfliktusok, konfliktusok megoldásában. Természetesen a legegyszerűbb az lenne, ha be se következnének ezek a konfliktusok, ezért is kívánunk a konfliktus megelőzésre még több energiát fordítani, mert az könnyebb. De van mód módja, európai módja annak, hogy együttműködésre bírjuk a feleket, meditá, mediáljunk a felek között, közvetítsünk a felek között, és ezt majd látni fogjuk a következő két vitában is, amelyek közel-keletről szólnak. Alapvetően mindig ugyanarról van szó. Maga az európai történelem is több évszázados konfliktusok történelme, amelyek ráadásul gyakran elterjedtek, szétterjedtek az egész világban, és belerángattunk másokat is a mi konfliktusainkba, de aztán a végén mégis rájöttünk arra, hogy a megbékélés, az út, a kiút és az együttműködés, ezzel pedig megnyertük a békét, és a jólétet is, még ha ezt néha el is felejtjük. Tehát ez az, amit Európa tehet, jövőt, reménységet adhat, vannak jó e, történések a világban, ebbe kell az Európai Uniónak befektetnie. Amikor ezek a jó dolgok történnek a világban, akkor pedig oda kell figyelni, hogy azok tartósak legyenek. Ezt ebben nem lehetünk sose biztosak. Azzal fejezném be, hogy e, kifejezem a nagyra becsülésemet e, azért, amit itt látok, ezt az egységet, és biztos vagyok abban, hogy a kolumbiai barátaink is ezt látni fogják, és méltányolni fogják. Ez is hozzáadott érték ebben a bonyolult folyamatban, ezekben a nehéz időkben. Let me uh, conclude. Uh, uh, some of you mentioned uh, Pope Fred. Ferenc pápára is utaltak itt többen, én is idézném utolsó gondolatként. és megint ez egy európai látásmód, a, hát az igazság az erőszak után nem engedhetjük meg magunknak az újabb kudarcot. Ez az, ami vezeti a, az utunkat. Tudjuk, hogy még ez nehéz lesz, nem vehetjük biztosra, de lehetséges, és biztos vagyok abban, hogy 2016 a béke éve lesz Kolumbiában. Grazie, vicepresidente. Köszönjük, a lelnök asszony. Még nem menjen sehova, maradjon velünk, hiszen a következő téma is önhöz tartozik. Hét darab állásfoglalási indítványt kaptam. E